¿Tenéis auriculares? Por cierto. A ver. Uno detrás. Bene, riprendiamo i lavori di questo seminario, una nuova strategia per l'uguaglianza di genere post Folytatjuk a workshopot az esélyegyenlőség témájában, 2015 utáni stratégia a téma. Néhány kolléga kicsit később fog érkezni, a tolmácsok nem tudnak időn túl maradni, éppen ezért tartanunk kell az időt, a szeminárium első részét most lezárjuk. Egy kicsit uh, idő hiányban voltunk uh, délelőtt, uh, és éppen ezért volt azonban időnk más dolgokkal is uh, foglalkozni. És itt van velünk a szakértőnk, Dorok, Dorota Seleva, szakértőnk, aki PhD-vel rendelkezik, a Varsói Egyetemen végezte ezt a munkát, és ő az anyasági szabadságról, az apasági szabadságról, szülői szabadságról fog beszélni, illetve a nem fizetett ápolói tevékenységről. Dorota, parancsoljon! Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, hogy meghívtak, nagy örömmel jöttem. Az én feladatom az volt, hogy tekintsük át az EU anyasági, apasági, szülői szabadság irányelvét és az erre vonatkozó ajánlásokat. Természetesen nagyon széles ez a terület, és úgy gondolom, hogy az a foglalkoztatási helyzet áttekintése nagyon jó volt a délelőtti áttekintés, amikor a nők és férfiak helyzetét néztük át. A problémák, amelyeket meghatároztunk, különösen a nők foglalkoztatásával kapcsolatban relevánsak. Először is nézzük meg ezeket az alapvető problémákat, hiszen ezek szorosan összekapcsolódnak a munka-család egyensúly, a munka és a család összeegyeztetésével kapcsolatban. Az anyasági és a szülői urla szabadság általában ezzel összefügg. Az Európai Unióban az elmúlt két évtizedben a női foglalkoztatási ráta növekedett. Látható azonban az is, hogy továbbra is megmaradnak a foglalkoztatásban a nemek közötti különbségek, mert a fizetésben is a különbség. De azt is látjuk, hogy a tagállamok közti különbségek arra vonatkozóan, hogy a, női, a nők foglalkoztatási rátája hogyan növekszik, szintén jelentős. Természetesen vannak olyan országok, különösen Dél-Európában, Közép-Kelet-Európában, amelyeket sújt az alacsonyabb foglalkoztatási ráta a nők körében. A jövőben ez talán a gazdasági helyzetet is veszélyeztetheti azt is látjuk, hogy a, különböző női korcsop, a, a nők különböző korcsoportjai között is különbségek vannak. Ha a női foglalkoztatási ráta indikátorait nézzük, akkor azt látjuk, hogy a női foglalkoztatás az idősebb kohortokban alacsonyabb, de a fiatalabb korcsoportokban sem lenyűgöző, mondjuk így ez az arány. Európában megfigyelhető tehát az úgynevezett anyasági büntetés. A dolgozó anya aránya általában sokkal alacsonyabb, mint azoknak a nőknek a foglalkoztatási aránya, akiknek eh, vagy nincs gyere, gyermekük, vagy pedig nem kell aktívan gondoskodni az általában kiskorú, kicsi gyermekekről. Természetesen ezek miatt a problémák miatt sok különböző EU szintű lépésre és nemzeti intézkedésekre került sor. Ezek konkrétan a nemek közötti fizetéskülönbségre irányulnak, a foglalkoztatásban az anyaság büntetésére, stb. Az anyaság és apasági szabadság az intézkedés két fontos pillére. Az intézkedések nyilvánvalóan akkor indulnak, amikor a nő te, már terhes. Az éjszakai műszakból azonnal mentesítik a várandos asszonyokat, a gyermek születését követően is szoptatási időszakokat kell biztosítani számukra a munkahelyen. Az első időszakban az is fontos, hogy mindkét szülő megváltoztathassa a, különböző háztartási működési szokásokat, illetve, hogy ehhez alkalmazkodva a férfi is lehetőséget kapjon az otthoni munkavégzésre, illetve a apasági szabadságra. A az anyasági szabadság általában 14 hét. Tulajdonképpen ez annak a tényleg a tükrében már elavultnak, túlhaladottnak tekinthető, hogy a legtöbb tagállam ezt a szintet már biztosítja. Ha megnézzük az országos jogszabályokat, akkor látható, hogy nagyon sok ország ennél jobb alapot biztosít. Kelet-Európában az összes ország minimum 18 hét fizetett anyasági segélyt biztosít. Az apasági segéllyel kapcsolatban nincsen EU norma. A, az apák számára meghatározott időszakokat biztosítanak, de az apasági szabadsággal kapcsolatban nincsen EU szintű rendelkezés norma. Ezért különböző megoldások találhatók a különböző tagállamokban e kérdéskörben. Abban a tanulmányban, amelyet valószínűleg volt már lehetőségük a délelőtt során is a kezükbe venni, egy táblázat van a 92. oldalon. Az összehasonlító táblázat azt mutatja, hogy különböző módjai vannak annak, ahogy a, ta- tagállamok ilyen jellegű megoldásokat biztosítanak anyák és apák számára országaikban. Közös vonás továbbá az is, hogy ezekben az országokban, illetve a többségükben általában a nők mennek szabadságra családi okokból. Mi történik tehát az anyasági szabadság befejeződését követően? A legtöbb országban van szülői szabadság, ami mindkét szülő számára rendelkezésre áll. Vannak olyan időszakok, amelyek nem átruházhatók, amelyek egyéni jogosultság alapján vehetők igénybe csak az egyik szülő részéről. Megvizsgáltuk a szülői szabadság hatásait. Ha túl hosszú a szülői szabadság, akkor az növeli az úgynevezett anyasági büntetést. A foglalkoztatásból való hosszabb kiesés adott esetben rövidebb pályafutásokhoz vezethet, vagy olyan karrierekhez, amelyet kevésbé jutalmaznak, mint azoknak a nőknek a karrierit, akik, otthon nem, akik nem maradnak otthon gyermekeikkel. De ami valóban fontos, az az, hogy a legutóbbi szülői szabadság kutatás alapján egyre nagyobb mértékben próbálják az apákat is bevonni a gyermekek gondozásába. Erre fontos szakpolitikai eszközök is vannak, amelyek a férfi viselkedésmódot tudják megváltoztatni. A szülői szabadság irányelv a fő eszköz ebben, de ez igen köz, alacsony közös nevezőn nyugszik. A szülői szabadságra minimum négy hónapot határoznak meg, és az irányelv szerint minden szülőnek legalább egy hónapot kell saját magának igénybe vennie, de nem kötelezi a tagállamokat a szülői szabadság idejére, idején arra, hogy fizessen külön jogosultságok alatt a szülőknek. Hogyha megnézzük, hogy az apák milyen arányban veszik igénybe ezt a szabadságot, akkor látható, hogy Európában csak azokban az országokban élnek ezzel a lehetőséggel, ahol az anyasági segélyjel mm, konkrét járulék is együtt jár. Az apa csak akkor vesz igénybe a szabadságot, tehát hogyha juttatás van mellette. Egyéb esetben kimondottan valószínűtlen, hogy az apák foglalkoztatásukat megszakítanák emiatt. E két szabadságfajtán kívül vannak egyéb megoldások is, amelyek célja az, hogy segítség a családokat abban, hogy a családi és munkahelyi kötelezettségeket összeegyeztessék. Ha a szülő vissza akar menni dolgozni például, akkor átmeneti időszakra van szükség a munkáltatóval talán együtt is lehet ilyenkor működnie abban, hogy különböző munkarendekkel vagy különböző intézkedésekkel jobban össze tudja egyeztetni a család és a munka igényeit. Világos az is, hogy elsősorban nők veszik igénybe az ilyen jellegű lehetőségeket. Gyakran ezek a lehetőségek alacsonyabb fizetést is jelentenek csökkentett munkaidő miatt például elsősorban, és általában erősítik a nemek közötti fizetés különbséget. Ez azt jelenti, hogy néha persze jobb, hogyha az anyák vagy az apák szempontjából az, hogy csökkenjen a munkaidejük. De gyakran az is előfordul, hogy elsősorban a nők veszik ezt igénybe. És gyakran ez azt jelenti, hogy kevesebb a munkaidejük, és végül ez is a, az anyasági büntetés részévé válik. Nagyon fontos ezen kívül a szakpolitikai eszközökön kívül a családi élettel kapcsolatban az, amit gyermekgondozási vagy gondozási szolgáltatásoknak nevezünk. Intézményi szolgáltatások a családok számára. A legközismertebb eszköz az ilyen jellegű intézkedések koordinálására az EU szintjén a barcelonai célkitűzések. 2002-ben határozták ezeket meg, de eddig csak kilenc ország érte el az első célt, ami azt jelenti, hogy a három évnél kisebb gyerekek 33%-át helyezik el ilyen intézkedésekben. A második cél az csak három országban van, ez 90%-os elhelyezés, az óvodákban és a, a bölcsödékben. Itt vannak a számok, hogyha megtalálom gyorsan. Ezek azok a számok. A barcelonai célkitűzéseket ezek, azok az, ország, ezek az országok érin, érték el. Azok az országok ezek, amelyek általában hagyományosan jelentős ilyen irányú szolgáltatásokat biztosítanak országaikban. A második barcelonai célkitűzést elérő országok, ami ugye az óvodára vonatkozik, ugyanez a helyzet. Befejezésképpen hagyj jegyezzem meg, hogy nem elsősorban a, a következő. A korosodó társadalom miatt új családi kihívások is jelennek. Úgynevezett szendvics generációk vannak. Például a 60-as éveikben járó nők gazdaságilag még aktívak, de egyszerre saját szülők és, nagy, és unokák is vannak, akikkel kapcsolatosan elvárások vannak az ugyanakkor gazdaságilag aktív nőkkel szemben a, a generációk közti szerződés ugyan létezik, de nagyon fontos erről szélesebb körben beszélni, és a nemek közötti szerződésről is, nem csak a, a gyermekgondozással kapcsolatban. Nagyon várjuk a további lehetséges EU lépéseket, mind a szülői szabadság, mind az intézményes helyezés terén. Néhányat már említettem, és ebből is talán látszik, hogy nagyon fontos, hogy tovább dolgozzunk, és elfogadjuk a módosított anyasági szabadság irányelvet. Ennek az időtartamát kell módosítani 14 hétről, ideális esetben 18, sőt inkább 20 hétre. Nagyon fontos továbbá, hogy az irányelv a két hét apasági segéd is, legalább két hetet fizetett szabadságot bevezessen. Fontosnak tartom ezen kívül azt is, hogy nyomon lehessen követni azt, hogy milyen formában hajtják végre a jelenlegi szülői szabadság irányelvet. Vannak, úgy tűnik, hogy az országok alapvetően vagy nem felelnek meg az irányelv követelményeinek, vagy pedig az irányelv átültetése kétséges, vagy kétségeket vet fel. Azok az új eszközök, amelyek az EU számára e, nyitottak, tehát az ország specifikus, specifikus ajánlások például e, felhasználhatók adott esetben a nyomonkövetésnél is. A barcelonai célkidőzésekkel kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy a tanács jó lenne, hogyha újra megerősíteni ezeket a célokat, és a hosszú távú a gyermekellátásban is nem csak a kisgyermekek ellátására terjesztené ki. Köszönöm. Jó, akkor köszönetet mondok az előadónknak, Dorota Selevának. Előadásában összefoglalta, kitért arra is, hogy mi parlamenti képviselők nap mint nap tudatosítsuk magunknak azt, hogy ki kell állnunk azért, hogy a e témakörben egységesebb hozzáállás, egységesebb felfogás legyen, és az Európai Uniós különbségek csökkenjenek. Nagyobb harmonizációt szeretnénk tehát, és ez a napi munkánkban is fontos, hogy megjelenjen. Én biztosíthatom önt arról, hogy ezt meg, meg is tesszük. A következő években ezért fogunk dolgozni, különösen azok, akik az előző választási időszakban is kiálltak már az anyasági és apasági szabadság mellett. Ahogy említetted, rendkívüli különbségek vannak az országok között e tekintetben. Olaszországban például ugyan van, de gyakorlatilag, sen, gyakorlatilag senki nem veszi igénybe. Hogyha közvéleménykutatást végeznénk Olaszországban, mondjuk egy férfi jelentkezne, aki egyszer talán élt ezzel az apasági szabadság lehetőséget, pedig alapvetően megvan a lehetőség arra, hogy támogassák a nőket ebből a szempontból. És harmonizál, és összhangba lehessen hozni a család és a munkahelyi követelményeket. A mindaz, amit elmondtál, az elmúlt évekre igaz. A nők azonban látható módon a munkaerőpiaci betagozódásban kicsit előrébb jutottak, de nem tudom, hogy adott esetben azok eset, azokra is vonatkozik-e, akik gyermeket szültek. A szülést követően még nincsen megfelelő eszközünk arra, hogy a szülést követően a nőket a munkaerőpiacra való visszalép, visszatérésben segítsük. Köszönöm szépen, köszönöm a, a gondolataidat, az előadásodat. Most megadom a lehetőséget a jelenlévők számára, hogy kérdést tegyenek fel Dorota Silevának, vagy az alelnökünk például kére szót, és szeretne a, a szakértőhöz néhány szót intézni. Se allora non, non arrivano domande, giusto? No, le colleghe no. Per... Hogyha nincsenek eh, kérdések a kollégák részéről, akkor meg szeretnénk köszönni az előadást, és folytatjuk a második résszel nők a gazdasági politikai döntéshozatali folyamatokban. Egy kolléganő veszi át az elnökletet, és köszönöm szépen eddigi figyelmüket. Eh, Angolul fogok beszélni. Nagy öröm számomra, hogy megragadhatom a szót a pódium beszélgetésen. Itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen nagyon fontos időket élünk, felmérések készültek eddig is, és ezeket folytatni szeretnénk. És a pódium második fele, workshop második fele más kérdésekkel foglalkozik, nem ugyanazonokkal, mint amelyekkel ma délelőtt foglalkoztunk. Itt a döntéshozatalról van szó, a nők lehetőségeiről a döntéshozatalban. Éppen ezért teremtünk alkalmat arra, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Nők szerepe a politikai gazdasági döntéshozatal folyamatban. Eleonor Lepinár asszony szeretném először is bemutatni. Ő a Lozánni Egyetemen um, professzor, és ő vezeti az esélyegyenlőségi osztályt a multikulturális környezet, szociális mozgások, a feminista uh, elméletek és egyéb kérdésekkel foglalkozik. Őt itt üdvözölni szeretném körünkben. És meg is adnám neki a szót. Köszönöm szépen, hogy eljött az ülésünkre. 10 percben kérjük, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek. A döntéshozatai folyamatban a nők szerepéről szeretnék beszélni. A 80-as évek vége óta körülbelül erősödött a tudatosság azon kérdés tekintetében, hogy mennyire fontos a nők részvétele a döntéshozatali folyamatokban, különösen nemzetközi szinten és európai szinten is. Tehát ajánlásokkal rendelkezünk, nemzetközi normákkal, amelyek erősíteni hivatottak a nők erőteljesebb részvételét ezekben a folyamatokban. A nőknek kicsit kevesebb, mint 22 százaléka képviselteti magát eh, nemzetközi szinten a parlamentekben, és ez jelzi azt, hogy ők alul eh, reprezentáltak a politikai döntéshozatali folyamatokban. Az európai átlag eh, az alsó kamarák esetében 28 százalékos, ez egy kicsit jobb, mint a nemzetközi átlag, viszont az általános küszöb alatt található. 33%-a a nőne, nőknek um, került 1990-ben erőteljesebb pozícióba, tehát ez az ENSZ által rögzített célok alul alatt marad egy kicsivel. Amit a kvóták kapcsán megállapíthatunk, azt jelzi, hogy nagyon fontos ez a mechanizmus, illetve ezt a mechanizmust alkalmazni a folyamat kapcsán. Körülbelül száz ország van um, a világon, amelyek a politikai döntéshozatai folyamatokban kvótákat alkalmaznak, 56 ilyen ország van, tehát itt kötelezően bevezetett jellegű kvótákról van szó, és a küszöbérték is növekszik nagyon sok országban, kb. 40-50 százalékkal növekedett eh, ez a küszöb, illetve a kóták kiterjednek eh, más intézményekre is. A politikai intézményekkel kezdtük, viszont a gazdasági intézményekben, a közintézményekben is eh, jellemző az, hogy egyre inkább bevezetnek kvótákat. Különböző típusú kvóták, illetve rendszerek élnek. Nagyon fontos megjegyezni a következőt, hiszen nagyon különböző dolgokat teszünk egy kalap alá gyakran. Léteznek úgynevezett soft kvóták, amelyeknek nincsen szankciós következménye, például a politikai frakció vezet be kvótát, vagy a jelöltek listáját illetően. Az adminisztratív tanácsokban is bevezették ezeket. Viszont itt inkább bátorításról van szó a vállalatok felé, és azért, hogy a különböző adminisztratív tanácsokban is több nőt helyezzenek el, de nincsen szankciós következményünk. Vannak olyan kóták is, ahol a nem betartás a kvótáknak a szankció a következménye. Tehát nagyon fontos így vizsgálni a különböző rendelkezésre álló eszközöket Európában. Ma különböző típusú rendszerek élnek, sok olyan tagország van, amely ezeket alkalmazza, gazdasági szinten és politikai szinten is. Vannak olyan tagországok is, erről kevesebbet tudunk, amelyek a közintézményekben is alkalmaznak kvótákat, a köztestületekben alkalmazott kótákról van szó, például a köztisztviselők kinevezésénél, kabinetvezetők, miniszterek kinevezésénél, lokális vagy regionális testületek vezetői pozíciói kinevezésénél. Például ilyen típusú kóta rendszereket állunk Ausztriában, illetve nagyon sok észak-európai országban. Léteznek ezen kívül más típusú kótarendszerek is, például az egyetemeken, amelyeket közfinanszírozásból támogatnak. Németországban létezik például egy kezdeményezés annak érdekében, hogy a különböző szakmákban is ezt bevezessék, például újságíróknál, illetve orvosoknál. Tehát a kótarendszereknek melyek az erősségei, hiszen ezt az eszközt egyre inkább alkalmazzák, azért, mert működik. Tehát például olyan intézményeken is megjelenhetnek nők, ahol kizárták őket korábban. 2012-ben készült egy felmérés 10 ország kapcsán, ahol a legnagyobb növekedés volt tapasztalata a parlamentekben, és ebből a 10 országból 9 kótarendszert alkalmazol. 6 országban 16-ból jellemző az, hogy választási törvényben szabályozott kvótarendszert alkalmaznak. A kvótarendszerek olyan országon különösen hatékonyak, ahol az politikai intézményekben nagyon alulreprezentáltak voltak a nők, Belgium, Lengyelország, Szlovénia, Spanyolország, Portugália, Franciaország, hiszen itt a kvótarendszerek bevezetése gyors változást eredményez, és kvantitatív szempontból is, például Szlovéniában 10 év alatt 12%-ról 34%-ra eh, nőtt a nők aránya, eh, és Svédországban 6%-ról eh, történt ez a növekedés. Nagyon fontos, hogy a törvények szankciókat rögzítsenek a kvótarendszer nem betartása kapcsán, mindegy, hogy politikai vagy gazdasági területről van szó, a kvóta rendszerek bizonyították azt, hogy működő képesek, természetesen bizonyos feltételek mellett, például ami a politikát illeti, ezek a döntéshozatai folyamatokat, nagyon fontos látni azt, hogy a választási listák kapcsán is létezzenek kvóták, hiszen vannak olyan kvóták, amelyek nem rögzítik azt, hogy a nőket milyen helyen kell elhelyezni a választási listákon, és lehet, hogy túlságosan a lista alján szerepelnek, így kevés esélyük van arra, hogy megválasszák őket. Például Lengyelországban ez lett az eredménye az ott bevezetett kvótarendszernek. Nagyon fontos az is még, hogy a kvóta küszöböt jelentsen, és ne felső plafonértéket. például 25-30 százalék közötti kvóták problematikusak, az egyharmad tehát, és ez inkább plafont jelent a rendszer szempontjából. Például Görögországban így van, vagy Belgiumban. Éppen ezért a nők aránya ezen kvóta körül marad. Tehát az ilyen típusú rendszerek nem működnek. Nagyon fontos monitoring tevékenységet végezni, tehát figyelemmel követni a kóták alkalmazását, ez rendkívül fontos, hiszen a kóták alkalmazásának ellenőrzése jobban erősíti a tudatosságot is, és hogyha megnézzük az adatokat, kiderül, hogy ez hogy nem működik, tehát látjuk a fejlődés előmenetelét is, illetve a problémákat is hiányosságokat, és ez segített abban, hogy milyen új típusú törvényekre alkotásra van szükség ahhoz, hogy a problémát orvosolni lehessen, és annak érdekében, hogy az ördögi kör megszakadhasson. Az önkéntes típusú intézkedések például a politikai frakciókban szintén problematikusak is lehetnek. Miért is? Azért, mert csak bizonyos politikai pártok alkalmaznak kótákat, mások azonban nem és általában ezek a baloldali pártok, akikre ez jellemző, és nem mindig ugyanolyan módon használják a frakciók, a politikai pártok ezeket a kvótákat. Az Egyesült Királyságban csak a munkáspárt alkalmaz kvóta rendszert, ennek eredménye pedig az, hogy a megvesztott nők több mint 80%-a a brit parlamentben munkáspársoraiból kerül ki, illetve 24%-os küszöbön stagnál ez a női arány. Németországban szintén a baloldal soraiból kerül ki a legtöbb megválasztott női parlamenti képviselő, képviselő ami a gazdasági világot illeti. Itt is különbséget kell tenni az önkéntes apukóta rendszere között. Viszont nagyon fontos rábírni a vállalkozókat arra, hogyha nem tudják tartani a rendszert, akkor megmagyarázzák azt, hogy miért nem. Például Dániában nem növekedett jelentős mértékben a nők aránya az adminisztratív vállalati tanácsokban. Nagyon fontos a pozitív aspektusokat hangsúlyozni. Az egyik ilyen aspektus a diszkrimináció elleni küzdelem a nőkkel szemben, bizonyos intézményekben, Hogyha kvótarendszert vezetünk be, akkor nem csak arra összpontosítunk, hogy vajon a nők kompetensek-e, szeretnének-e részt a politikai életben, szeretnének-e dolgozni, hanem inkább arra összpontosítunk ezzel, hogy megtudjuk, melyek azok a mechanizmusok az intézményen belül, amelyek hátrányosan érintik a nőket. Tehát a kvóták alkalmazása oda vezethet, hogy megváltoztatják például a felvételi rendszert, a rekrutálási rendszert, nagyon fontos a kompetenciák értékelésének világossá tétele is. Például a kritériumok megváltoztatása is adott esetben. Nagyon fontos a politikai eh, életben is ez, hiszen a nők gyakran magukról azt gondolják, hogy sokkal kevésbé kom- kompetensek, mint a férfiak ugyanolyan képzettség mellett. Tehát éppen ezért nagyobb bátorításra, megerősítésre van e, szükségük. Hát ezen feltételek mellett nagyon fontos kötelező érvényű mechanizmusokat bevezetni, annak érdekében, hogy a nők megjelenhessenek a jelöltek között. Sokat hallottunk a deszegregációról ma délelőtt is. A politikai életben is hasonlókat élünk meg, ahol a miniszteri posztokat világos módon osztják szét. Például a közintézményekben, a miniszteri tanácsokban, például az északi országokban, országokban így gyakran szegregáció érezhető, például a védelmi, ipari, mezőgazdasági, közlekedési miniszterek között is egyre több nő szerepel. Tehát egy további fontos pont a megfelelő példák biztosítása a fiatal nők számára, illetve a döntéshozatal diversifikációja. Például Franciaországban ez a folyamat lehetővé tette azt, hogy vérfrissítés történjen a, a miniszteri tanácsokban, illetve hogy külföldi származású nők is részt vehessenek ezekben a folyamatokban, tehát az adminisztratív tanácsokban mindezt érzékelhettük. A kóta azonban nem oldhat meg mindent, e, az akadályokat elháríthatják, lehetővé teszik a diszkrimináció elleni küzdelmet, de nem tudnak mindent megoldani ezek a rendszerek. Egy új szabályrendszer nem tudja azonban lemondani egy adott intézmény az összes nem e, formális e, szabályt például. 12-es oldalon ajánlásokat olvashatnak a jelentésben, ebből kiderül az, hogy ki kell egészíteni a kóta rendszereket bizonyos más intézkedésekkel, amelyek az intézmény kultúrát meg tudják változtatni a döntéshozatali folyamatok kapcsán. Úgy tűnik, hogy elérkezett egy olyan pillanat az európai köztudatban is, 2012-es nyilatkozatra gondolok, Reding asszony nyilatkozatára, amikor nagyon sokan megfogalmazták azt, hogy Németországban meg kell változtatni a helyzetet, de úgy tűnik, hogy ők az év végéig bevezetnek egy új szabályozást. Tehát úgy tűnik, hogy elérkezett egy nagyon kedvező pillanat, amely eh, nagyon pozitív eh, a kötelező érvényű megszorító jellegű intézkedések bevezetéséhez. Az Európai Unió alapvető szereplője ennek a témának számos irányelvet fogadtak el, ajánlásokat, de az Európai Unió nagyon fontos eh, szereplő olyan szempontból is, hogy számos helyi szereplő támogat, női szervezetet nemzeti szinten is a kvótarendszerek bevezetése érdekében. Számos szakértője van a témának. Tehát nagyon fontos ezt a munkát folytatni. További kérdés. Az emlészet tanácsokban kötelező érvényen bevezetendő kóták kapcsán. 90-es évek közepén kevésbé favorizálták az ilyen típusú intézkedéseket, és az Európai Bíróság szigorú módon rögzítette azokat a feltételek, amelyek mellett be lehet vezetni a kóta rendszereket. Viszont ezt nem kell úgy értékelni, mint egy olyan intézkedést, amely lehetetlenné tenne a kóták bevezetését. Mit tehetünk még? Nagyon fontos a politikai pártokra összpontosítani, mint említettem, a kóták nem tudnak mindent megoldani, kiegészítő intézkedésekre van szükség. Fontos, hogy a politikai pártokat arra bátorítsuk, hogy ezt bevezetsék. Nagyon fontos, hogy először belső kvótarendszereket vezessenek be a politikai pártok, számítsák ki, vizsgálják meg, hogy milyen mértékben képviseltetik magukat a nők, de számos más olyan eszköz is van, amelyek rendkívül fontosak. Ezek az intézkedések, amelyek nem kvóta rendszerek, lehetnek önkéntes alapon eh, bevezetett intézkedések, illetve eszközök, viszont a jogalkotás ezeket kö, ö, kötelező érvényűen is bevezetheti illetve a közfinanszírozás, politikapártok közfinanszírozását ehhez is kötheti. Tehát nagyon fontos egy adott politikapárt statútumába belevenni a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségét, mint központi értéket. Nagyon fontos a választási kampányokban is erre tekintettel lenni, a médiában a nők megjelenésére, megjelenítésére, illetve a nők képzésére is nagyon fontos hangsúlyt fektetni, illetve a gender mainstreaming témában a nők képzésére és hangsúlyt fektetni. A belső finanszírozás kérdése is felmerül. Ezen kívül a politikai pártokban az ENSZ ajánlása alapján a női eh, szekciót is nagyon fontos előtérbe helyezni. Ami a nemzeti parlamenteket illeti, mint korábban említettem, törvényben is lehet eh, rögzíteni a különböző intézkedéseket, például egy adott párt belső szabályzatában, házszabályában, finanszírozására, a választási kampányra vonatkozó szabályozásokban is, de ez ugyanolyan fontos a közintézményekben is. A választási kampányok média lefedettségét is lehet szabályozni. Nagyon fontos a parlamenti képviselők nyugdíjának áttekintése, hiszen nagyon sok női képvitelő van már, és ez a tény, hogy miután abba hagyják politikai pályafutásokat, hogyan térjenek vissza a munkaerőpiacra, ez is egy olyan téma, amely megakadályozhatja őket a politikai karrierükben, Tehát nagyon fontos javítani a nyugdíjak rendszerén is a képviselők számára. Számos más intézkedést is elfogadhatnak a nemzeti parlamentek, mint említettem, nagyon fontos a kultrendszeket kiegészíteni más intézményekkel, például az administratív tanácsokban, és nagyon fontos, hogy éves jelentést írjunk elő, például a vállalati tanácsokban, illetve hogy az elkövetkezendő öt évre nézve létezzen gender stratégia a vállalatoknál. 2011-ben került elfogadás az adminisztratív tanácsban ezen eszköz bevezetése, és mint említettem, az összes olyan vállalatban, amelyekre eh, vonatkozik a törvény, az üzemi tanácsokban a nők eh, kvótájára vonatkozóan fontos, hogy éves jelentést készítsenek. Nagyon fontos láthatóvá tenni a kvóta rendszerek vezetésének előnyeit az összes munkavállaló számára. És mint korábban hallottuk az előttem szólóktól, nagyon fontos ezeket a reformokat kiegészíteni, mégpedig olyan intézkedésekkel, amelyek az apasági szabadságot is erősítik, Tehát nagyon fontos, hogy ha a nők szerepe erősödik a döntéshozatai folyamatban, úgy a férfiak szerepe is erősödjön a magánéletben. Nagyon fontos a tudatosság erősítése, a nők alul reprezentáltsága témájában. Erről számos jelentés készült. Nagyon fontos a pozitív fellépések eh, előtérbe eh, helyezése, az 1976-ban elfogadott eh, intézkedések előnyeit is fontos hangsúlyozni, és nagyon fontos, hogy ezek kiegészítsék a rendelkezésre álló esélyegyenlőségi jogi eszközöket. Végezetül pedig támogatni szeretném a bizottság javaslatát a kvóták kapcsán, Európában az adminisztratív tanácsokban. Nagyon fontos odafigyelni a kvóták vezetésére. ne csak az igazgatói tanácsokban, hanem más tanácsokban is. A Németország kapcsán láttuk azt, hogyha csak a nem végrehajtói tevékenységet betöltőkre vonatkozik ez a kótarendszer, akkor nem lesz meg a hatása. Tehát nagyon fontos, hogy az összes személyre vonatkozzon ez az adminisztratív tanácsokban. És mint említettem, készüljön éves jelentés minden vállalkozásban az esélyegyenlőségről. Köszönöm. Köszönöm szépen Lepinár asszonynak. Most egy rövid vitát tarthatunk. A jelenlévő képviselők felé fordulok. Van-e hozzáfűzni valójuk? Vagy kérdésük, amit szeretnének feltenni? Hát úgy látom, hogy nincsen kérdés. Úgyhogy akkor én szeretnék egy kommentárral élni. Mégpedig a következővel. Mindig lassan beszélek, mondja az előadó a tolmácsok kedvéért. Amikor a kóta rendszerekről tanulmányokat készítenek, és egyébként azt, amiről ön beszélt, én nem olvastam, van-e valami elképzelés arról, hogy a társadalmi osztályokat tekintetében hogyan lehet felosztani azokat az embereket, akiket a rendszer érint. Tehát itt nem csak a nők elleni diszkriminációt kell figyelembe venni, hanem úgy érzem, hogy felmerül a nők gazdasági helyzetével kapcsolatos diszkrimináció is. Tehát erről szeretnék valamit hallani, ha lehetséges. Köszönöm szépen, nagyon kiváló kérdés. Nyilván igaz az, hogy amikor a döntéshozatal folyamatáról beszélünk, akkor itt az társadalmi elit tagjai vesznek részt ebben, legyenek akár férfiak, akár nők. Amikor például arról beszélünk, hogy a francia jogszabályokat hogyan alkalmazzák az igazgató tanácsokon alkalmazandó kvótákkal kapcsolatban, akkor egy kicsi elitnek a tagjairól beszélünk, tehát szintén nők és férfiak kicsi elitjéről. A kvótarendszer egy picit megváltoztatja a szoció-szakmai jellegzetességeit azoknak, akiket beválaszthatnak az igazgató tanácsba, hiszen lehetnek egy kicsit más profiljai, profilja azoknak a nőknek, akik mondjuk a politikában szeretnének érvényesülni, lehet, hogy valami közfunkciót töltöttek be, lehet, hogy mondjuk tanárok, tanítók voltak, vagy akár még öm, háziasszonyok is. Ez, tehát olyan profillal is bekerülhet egy nő mondjuk a politikába, amivel férfi nem tehetné ezt meg. Tehát van egy nagyon kicsi, diverzifikáció, egy kicsi sokszínűség, ami a nőknek kedvez, de tényleg ez egy apró kedvezmény azonban a megválasztottaknak a profilja általában nem reprezentatív a tekintetben, hogy nem tükrözi a népességnek az arányait. Tehát a megválasztott nők még inkább az elitből kerülnek ki, mint a megválasztott férfiak. Az igazgató tanácsokban alkalmazandó kvóták esetében ezért nagyon fontos, hogy az intézkedéseket olyan proaktív intézkedésekhez kapcsoljuk, amely az egész vállalaton belül biztosítja az egyenlőséget a középvezetésben, az alkalmazottak esetében is, és nem csak az elit esetében biztosítja a kvóta az egyenlőséget. Köszönöm szépen! Hogyha nincs más kérdés, akkor mégpedig a következő előadóra. Elnézést, még a bizottságnak a képviselője szeretne feltenni egy kérdést. Parancsoljon! Köszönöm szépen, azt szeretném tudni, hogy az ajánlások között, amelyeket e kérdéssel kapcsolatban megfogalmazta különösen magámban azt mondják, hogy nincsenek, nincsen elég nő jelentkező, azért nincsenek nők például az igazgató tanácsokban. Nem lehetséges-e, hogyha olyan ajánlásokat fogalmaznának meg, persze néha mm, ilyen létezik, amelyek révén ösztönözni is lehet azt, hogy a, mondjuk a, vad, a fejvadászoknak legyen olyan stratégiája, amely már az állásra keresett emberek között is ezt az egyenlőséget tekintetbe veszi, és egy vállalati pozícióra olyan Mm, embereket javasol, akik között már megvalósul ez az egyenlőség. Igen, igen. Van egy ilyen kötelezettség, amit ön említ, mondja az előadó, de nem sikerült elérnünk még a kívánatos eredményeket. Van egy francia jogszabály, és egy norvég is egyébként, például a francia jogszabályban az igazgató tanácsokkal kapcsolatban sikerült minden kompetencia szinten megfelelő nőket találni ugyanolyan típusú háttérre, ugyanolyan típusú tapasztalattal és képzettséggel, tehát nem volt ilyen probléma. Amikor a vállalatok akartak ilyen nőt találni, akkor meg is találták. Nem volt nőkben hiány. Azok a legnagyobb francia cégek, amelyek alkalmazzák a kvótát, már is a 2014-es kótánál is jobban teljesítenek. Tehát azt tapasztalták, hogy egyáltalán nem volt nehéz megfelelően képesített és tapasztalt nőket találni az igazgató tanácsokba. Tehát, hogy amit ön mondott, hogy ez problémát okozna, hogy nem tudnak megfelelő nőket találni, ez nincs így. Van elégséges számú és elégségesen képzett nő. Tehát ez egy olyan érv, ami egyszerűen nem igaz. Azzal kapcsolatban, hogy a fejvadászokat lehetne ösztönözni, hát ők saját magukat szervezik, de lehetne, hogy az ő szakmaiságukat egy kicsit próbáljuk javítani annak érdekében, hogy jobban láthatóvá tegyük nekik azt, hogy vannak olyan nők, akik egy, egy széles körben ráadásul, akik eléggé kompetensek, és akiknek a bevonásával a kvótákat nagyon könnyen teljesíteni lehet. A kvóták egyébként azt támogatják, hogy váljon láthatóbbá az, hogy van elég olyan jól képzett tapasztalt nő, akik be tudják tölteni ezeket a pozíciókat. Elnök? Van-e még kérdés vagy hozzászólni való itt a teremben? Kíván-e valaki hozzászólni vagy kérdést feltenni? Ott hátul parancsoljon. Kérem, mutatkozzon be. A kvóták gondolatával kapcsolatban. Én eh, USA, belga, kettős állampolgár vagyok egyébként. Tehát a kvóták kérdése az mindig nagyon kényes kérdés, amikor felvetjük. A saját magam esetében is azon gondolkozom, hogy az ideális kvóta hogy valósulhat meg mondjuk a bevándorló, illetve bőrű nők esetében. Ugyanaz az érve, amit már elhang, hallottunk, az a színesbőrű emberekkel általánosságban és a színesbőrű nőkkel különösen érvényesül. Tehát ilyeneket nem lehet találni. De nagyon gyakran előfordul, hogy még a színesbőrű emberek is ö, ellenzik a kvótákat, mert úgy érzik, hogy ennek lesz valami hátránya, vagy lesz valami büntetés, valami visszacsapás, hogyha kvótákat vezetnek be. Erről tudnám mondani valamit. Igen, köszönöm szépen, nagyon fontos ez a kérdés, amit hallottunk. Nincs nagyon sok tanulmányunk, mondjuk az etnikai kisebbségekkel kapcsolatban alkalmazott kvótákkal kapcsolatosan, de a jelentésemben például Belgiumban vizsgálom, és azt találtuk ennek alapján, hogy a politikában a kvóták végső soron inkább kedveznek az etnikai kisebbségből származó nőknek, mint a többségieknek. Franciaországban pedig azt láttuk, hogy különösen a helyi, helyhatósági választások esetében igaz ez. Vannak a politikai pártok esetében olyan cinikus számítások, hogy hogy mondjuk egy kisebbségből származó nőt indítanak egy választáson, de meglepetésszerűen meg is választják ezeket. Tehát az Európai Parlament esetében is azt látjuk, hogy nem kedvezőtlenek az etnikai kisebbségből származó nők számára a kvóták. És épp ellenkezőleg, a tapasztalataink szerint épp ellenkezőleg. És ha őszinte lehetek, az alelnök asszony, illetve az ön kérdése is azt mutatja, hogy az is fontos, hogy a nők csoportján belül is legyen diverzitás. Nem minden nő egyforma pozícióból vagy háttérből érkezik. Tehát az is fontos, hogy nem minden nőt kezelhetünk egyformán. Úgyhogy nagyon fontos arra is odafigyelni, amikor döntéshozatali folyamatban lépünk, hogy odafigyeljünk arra, hogy ne csak az elitből, a szociális vagy társadalmi elitből származzanak azok a nők, akik a döntéshozati folyamatba bekerülnek. De az, hogy a kvóták egyébként pont a kedvésbé favorizáltabb, tehát azt, mond, azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a leginkább favorizált, tehát az elitből származó nők számára hasznosak a kvóták, de meglepően sok nő kerül ki a kvóták révén ilyen pozíciókba a kisebbségek köréből is. Az etnikai kisebbségekből származó nők favorizálásával kapcsolatban még azt mondanám el, hogy egy még nagyobb szelektivitásra adna okot az, hogyha külön odafigyelnénk arra, hogy favorizáljuk ezt a csoportot. Lehetne a döntéshozatai folyamatot tovább demokratizálni, és a struktúrákat sokkal jobban elmélyíteni. De azt nem fogjuk soha elérni, hogy bárki az igazgató tanácsok tagjává válhasson. Azonban az már látható, hogy a kvótákról folyó vita már önmagában elindította azt, hogy számos vállalkozás, számos nagyvállalat már magától a diverzitásra, a sokszínűségre voksol, és maguk vizsgálják azt, hogy mondjuk nemzeti, származási vagy nemi alapon hogyan tudják sokszínűbbé tenni az igazgató tanácsukat, más kisebbségeknek a jelenlétére is odafigyelnek a döntéshozatalban, nem csak a nők jelenlétére, tehát a kvótákról szól vita már önmagában nagyon sokszor eredményre vezet. Elnézést, de még szeretnék visszakérdezni. Egy olyan országban, mint mondjuk Franciaország, ahol nincsen dokumentáció a színes bőrűek számáról, nagyon nehéz azt mondani ilyen számok hiányában, hogy nincs negatív hatása egy ilyen intézkedés kérdésnek, De a Franciaország egy olyan kivétel, mondja az előadó, amit nem, szabad, nem kell feltétlenül modellnek tekintenünk. És éppen ezért az a tanulmány, amit idéztem, az konkrétan Belgiumra vonatkozott, ahol viszont mérhetőek ezek a hatások. Franciaországban nem tudjuk ezt számítás, kiszámítani, de akkor is látható. Különösen a vállalati vállalaton belüli döntéshozatalról szóló vitákban, hogy a kvóták, például az igazgató tanácsokban alkalmazandó kvótákról szóló viták, azok inkább már a vállalatokban is egy olyan vitát tápláltak és indítottak be, ami a diverzitást, a sokszínűséget általánosságban támogatta és előmozdította az igazgató tanácsok tagságát illetően. Euh, Köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk ezt a pontot és eh, a következő pódium beszélgetési kört kezdjük meg, amiben az Európai Parlament számára rendkívül fontos kérdést tárgyalunk meg. Ez egy olyan kérdés, amiben nagyon intenzíven foglalkozunk már régóta. Valóban kimondottan aktívan igyekszünk a törvényalkotásban is eljárni. Ez a téva a méltóság, integritás, bocsánat, a nők elleni erőszak megszüntetése és a nők méltósága, integritása. Levent Áltán az előadó és a beszélgetési partnerünk, akinek 13 éves tapasztalata van a törvényalkotásban, az Európai Uniós törvények végrehajtásában. Egy olyan személyt tisztelhetünk benne, aki jogi tanácsadó az Európai Bizottságnál és eh, a belga nemzeti kormánynál is. Ezért meg azonnal meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget arra, hogy erről a nagyon fontos kérdésről beszélhetünk. A méltóság, eh, az integritás és a nők elleni erőszak a stratégia negyedik pontja, tehát már a stratégiában is, az áttekintésben is létezik, és áttekintettük azt is, hogy a tagállamok hogyan foglalkoztak ezzel. De természetesen az idő rövidsége miatt csak rö, ö, nagyon gyorsan tudom vázolni a nők elleni erőszak léptékét, mértékét, jellegét. Megnézem az erőszak nemi gyökereit, és azt, hogy milyen kiutak vannak. Ami az első pontot illeti, az erőszak mértéke és jellege. Nagyon gyenge a rendelkezésre álló információ, nem gyűjtik, nem következetes és nem rendszeresen éves alapon gyűjtött információ ez. A közelmúltban megjelent tanulmány és számok, amelyek biztos vagyok önök is ismernek, bár nem meglepőek, mégis mindig sokkolók több millió nő minden évben fizikai és pszichológiai erőszaknak van kitéve, több ezren halnak meg Európa szerte, emiatt ölik meg őket az Európai Unióban. A nők egy harmada körülbelül az, aki életük során még akár egy 12 hónapos időszakon belül is erőszak áldozatává vált. A fizikai erőszak ilyen léptékű, ez egy olyan ország lakosságánál, tehát mondjuk Magyarországnyi lakosságot jelent Európában. 12 év, hónap alatt 7 millió nőt érint a, az erőszak és a bántalmazás mintegy 12 milliót. A, nők 50, a meggyilkolt nők 55%-a Európában, tehát nem csak az EU-ban, a családtag vagy partnerük kezétől hal meg. Sokkoló számok ezek, ismerjük őket, ismerjük újra meg újra halljuk ezeket az adatokat. Mit tükröznek, milyen jellegű bűncselekményeket, tulajdonképpen a legrosszabbakat. A szexuális zaklatás, támadás, bántalmazás, kényszerházasság, emberkereskedelem, amely egy sor egyéb dologhoz vezet, és természetesen gyilkosság. Csak néhány azok E, ezek, ezek közül csak néhány kimondottan nemi alapú. Ezek erőszakos e, bűncselekmények, és nagyon gyakran ismételt e, erőszakos cselekmények, amelyeket igen hosszú időn keresztül gyakorolnak velük szemben. Hatások fizikai, pszichológiai, nagyon sok nőnek fizikai káros hatásai vannak tart, hosszú távon, befolyásolják az életesélyeiket, oktatásukat, foglalkoztatási lehetőségeiket, sikerüket. Erről ma sokat beszéltek munkaügyi, munkaerőpiaci kérdések kapcsolatban is már. Mindenek tehát óriási hatása van az emberek életére, nem csak a, az áldozatok, a nők életére, hanem a családtagok, a közösség, a társadalom számára is. Az egész társadalmat befolyásolja mindez a társadalom gazdasági sikerét is. Ezért is csökkenteni kell. Rendkívül fontos, óriási probléma ez. Ezt tehát felismerték, és elismerték nemzetközi szinten, EU szinten is, és nemzeti szinten egyaránt a kötelezettségvállalások 1997-ig, bocsánat, 79-ig mennek vissza, amikor az ENSZ egyezményt fogadott el a nők elleni diszkrimináció megszüntetéséről. Azóta ismételten megerősítették ezt. A legutóbb a pekingi platform frakció, amely erre összpontosít a nők elleni erőszakra és az erőszakra való reakcióra. A közelmúltban pedig az Európa Tanács egyezménye a nők elleni erőszakról, az isztambuli egyezmény. Nagyon sok minden történt EU szinten, és nem szükségszerűen konkrétan az erőszakra, irányult el a nők elleni erőszakra. Vannak jog, olyan jogszabályok, amelyek az emberkereskedelmet korlátozzák, mint egy 80 a az emberkereskedelmen érintetteknek nő. A gyermekek kizsákmányolására van jogszabály, a, az áldozatok jogait támogató jogszabályaink, védőintézkedések. Ez tehát csak egy szempont. De azért mondom, hogy a, az EU szemeszter is például foglalkozik ezekkel a a gyökerekkel, az okokkal, az erőszak okaival, amely összefügg a nemek közti egyenlőséggel, javítják az, és igyekeznek javítani a lehetőségeket, esélyeket. A kötelezettségvállalás tehát jelentős, és az ezzel kapcsolatos lépések, például a, a pekingi platform, az isztambuli egyezmény több kulcs szempontot tartalmaz. Az egyik az átfogó és koordinált intézkedések. Tehát átfogó politikákra van szükség, amelyek koordináltak, és a dolog komplex, a probléma komplex jellege miatt is. Három módot tárgyal, az egyik a prevenció, először is tehát a bűncselekmények megelőzése. A második az áldozatok védelme és támogatása, tehát védeni őket magától az erőszaktól, és mindenféle adminisztratív igazságügyi folyamattól is és a, az áldozattáválás megismétlődésétől. A, az eljárás biztosítása azok ellen, akik a bűncselekményt elkövették, vagy azt, ami még nem is nevezhető bűncselekménynek. A másik szempontja, oldala ugyanennek, az, hogy meg kell változtatni a kulturális mögöttes mozgatókat, ami miatt a nők elleni erőszak megtörténhet képzés, a szakemberek képzése, amivel sokkal könnyebben felismerhető az erőszak léte, ténye, hogy mindenki tudja, hogy hogyan kell megfelelő formában az ellen fellépni. Az ügynökségek közti munka koordinációja nem pusztán az, a szakpolitikai koordináció, hanem a a az érintettek szintjén is. Ugye a különböző szempontokkal foglalkozó intézkedések és, és ügynökségek, hivatalok munkáját koordinálni kell, csak így lehet hatékony a fellépés. A támogató szolgálatokat is segíteni kell. Hatékony támogatást kell tudni biztosítani a, a, az áldozatoknak, a nőknek, és a megfelelő rehabilitációt, jövőbeni esélyeket is garantálni kell. A nemzetközi EU kötelezett, kötelezettségvállalás fontos eleme a hatékony végrehajtás, és ezzel kapcsolatban a megfelelő finanszírozás. Adatgyűjtés, monitoring, említettem már az adatok hiány, az, hogy nagyon kevés az adat van. Ez abból is adódik, hogy a nemzeti szinten nem megfelelő az adatgyűjtés, nincsen válaszadás, de nagyon csekély az adatgyűjtés is. Az utolsó elem pedig a nyomonkövetés. Egy, ahol nincsenek adatok, ott nincs nyomonkövetés sem. És az a fajta monitoring, ami megvan, az sem kielégítő. Igazából sok szempontból látható, hogy van mozgás, az Európai Unió, a tanács legutóbb is közvetkeztetéseket vont le, és kötelezettségvállalásokat tettetéren. De ha megnézzük a statisztikákat, akkor vagy nem csökken a nők elleni időszak, erőszak, vagy bizonyos esetekben éppen növekszik is. Sőt, fragmentáltak a különböző lépések, amelyekkel ezek ellen fellépnek a különböző országokban. A kérdés tehát az, hogy miért milyen probléma merül fel akkor, amikor ezzel a problémával szembesülünk, hiszen olyan súlyos probléma ez. Azt hiszem ennek része az, hogy a nők elleni erőszak gyökere a nemekben kereshető, tehát gender gyökerű, az esélyegyenlőségek struktúrájában, a maszkulinitás, a, a, fér, a társadalomban a férfi és a női szerepekből növekszik, és éppen ezért befolyásolja azt, ahogy az egyén, a közösség, a társadalom a nők társadalmi szerepét értékeli, ahogy azt látja, hogy a nőkkel hogyan kell bánni, és hogyan kell a nőknek reagálni az erőszakra. Ez azt jelenti, hogy mind a strukturális egyenlőtlenségek növelik a férfiak által nők ellen elkövetett erőszakot, másrészt pedig biztosítani kell azt, hogy az erőszak ellen fellép az egyén, a közösség és a társadalom harcol ellene. Csökkenteni kell, a, de ezek azok a gyökerek, amelyek a nők számára egyre kisebb lehetőséget adnak arra, hogy, hogy elfussanak, elmeneküljenek az ilyen erőszak elő, vagy ha áldozatává váltak, akkor beszéljenek róla. A lakossági felmérésekben a nők válaszadásából, ugye ezek nem hivatalos statisztikák, amelyek a bűnügyi vizsgálatok során készítenek, de hogyha ezekből származó statisztikákat nézzük, akkor ezek sokkal mm, egészen más számot mutatnak, mint a hivatalos statisztikák. Ez is mutatja, hogy milyen nehézségek vannak. A nők nem érzik azt, hogy lehetőség lenne arra, hogy kiálljanak, hogy beszéljenek ezekről a problémákról a politikusokkal, a, azokkal, akik segíthetnek, és hogy a férfiak sem igazán érzik azt, hogy ez a probléma őket érinteni. Ez azt jelenti, hogy átfogó válaszokra is van szükség, koordinált válaszokra, hosszú távú hatással. Ha megnézzük, hogy milyen válaszok érkeztek, akkor abból azt is láthatjuk, hogy milyen lépésekkel tudnánk talán a következő években pozitív változást előidézni. Meg azt nézzük tehát, hogy milyen átfogó és koordinált, de ugyanakkor célirányos formában hogyan tudunk reagálni a nők elleni erőszakra. rövid, közép és hosszú távú válaszokról beszélünk, amelyek folyamatosan évről évre állandóan biztosíthatók. Nyom, arról beszélünk, hogy nyomon kell követni a végrehajtást, és a végrehajtást újra meg újra meg kell erősíteni. Ez azt jelenti, hogy az átfogó felfogással, ha nem csak az erőszak egy formáját nézzük, nem csak egy típusú erőszakot, hanem mindenféle erőszaktípust vizsgálunk. Lehet, hogy az egyik évben az ember eh, kereskedelemre, a másik évben a, a nemi szervcsonkításra, a harmadik évben valami harmadik dologra összpontosítunk. Nem, folyamatosan mindig minden bűncselekmény fajtára átfogóan kell figyelnünk, és az összes érintett csoporton segíteni kell. Éppen ezért nem csak átfogó lépésekre, hanem célirányosakra is szükség van. Nem csak, hogy a nőknek segíteni kell az EU intézkedéseinek, hanem arra is szükség van, hogy a különböző a nők különböző csoportjait különböző formában segítsük. Tehát a, a más segítséget igényel mondjuk a fogyatékossággal élő nők csoportja, mint a migráns nők csoportja. Minden egyes csoportnak a, az igényeit és a, megoldási lehetőségeit fel kell vázolni. Mindegyik szobo, ö, csoportnak szüksége van a képzésre, felvilágosításra, munkahely lehetőségekre, jogi segítségre. Ehhez azonban átfogó stratégiára is szükség van. Az Európai Unió erre már elkötelezte magát. A stratégia azonban nem mindig a legmegfelelőbb dolog. Vannak olyan helyzetek, és ez talán éppen olyan, amikor a stratégia le, ö, olyan koordinált lépéseket tesz lehetővé, amelyben a különböző ö, főigazgatóságok egy intézményben és különböző intézmények egy problémáról próbálnak kutatást végezni, megoldást találni, és ezeket a különböző lépéseket nagyon nehéz egy irányba terelni. Ezért, ha lehet a nyomonkövetésről, a monitoringról szólnék néhány szót, mert kiemelten fontosnak tartom. Mint mondtam, tehát nagyon sok tagállam aláírta az isztambuli egyezményt, persze nem mindegyik. Biztosítani kell azt is, hogy mindenki elkötelezze magát a e folyamat iránt. De nem csak ez iránt, hanem azt is biztosítani kell, hogy a kötelezettségvállalások vállalások fókuszáltak, és azokat minden szinten megvalósítják. Az egyik legfontosabb eleme ennek az, hogy legyenek célok. Sikerült az EU szintjén már célokat meghatározni súlyos kérdésekben, mint a szegénység, foglalkoztatás vagy az iskolából kimatók. Hasonló célok még egyelőre nincsenek a nők elleni erőszak kérdéskörében, pedig annak ellenére, hogy ez rendkívül fontos kérdés, és annak ellenére, hogy a nők elleni erőszak megszüntetése minden egyéb célt befolyásol, és releváns minden egyéb céllal kapcsolatban is. A célokat persze könnyű elérni, de nagyon furcsa, hogy nincsenek célok, és akkor nem látjuk, hogy eljutunk-e valahová. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy nincsenek adataink és korlátozott indikátoraink vannak. Különböző monitoring mechanizmusok vannak, amiket nemzetközi szinten az Európa Tanácson keresztül el lehetne indítani, és az ENSZ szent keresztül is. Az Európai Uniónak nagyon hatékony monitoring mechanizmusai lehetnek a tagállamok elkötelezhetik magukat az ilyen jellegű nyomon követés iránt. Ezt már látjuk az EU szemeszterből. A jogi lépéseknek, hogy van-e erős jogalapja vagy sem, nos ez megoldható. Hogyha hatékony a végrehajtás és a nyomonkövetési folyamat, akkor garantálható az is, hogy a vállalt kötelezettségeket eh, elérjük, teljesítjük, és hogyha nem, akkor eh, megnézhetjük, hogy miért nem, és megoldásokat lehet találni, új kötelezettségvállalásokat tenni. De ezek nélkül igazából nehéz, hogy a következő 5-10 vagy 20 évben tényleges, valódi változást tudunk elérni egy olyan területen, amelyet rövid távon kellene. Az áldozatok konkrét igénye és a hosszú távú társadalmi és kulturális változások érdekében is köszönöm. Eh, muchas gracias. Eh. Köszönöm szépen az előadást Levent úrnak. Azt gondolom, hogy bevezetőjében rendkívül fontos kérdéseket taglalt, amelyekkel itt a szakbizottságban mindig is foglalkoztunk joggal, említette azt, hogy egy problémáról van szó, mely struktúrális jellegű, hiszen igazságtalan a társadalom, ahol nem valósul meg az esélyegyenlőség, és ez ahhoz vezet, hogy úgymond különböző sérüléseket kell orvosolni. Fontos, fontos, hogy egy igazságosabb társadalmat teremtsünk. Például az oktatás, a képzés segítségével, az intézmények eh, reformja segítségével, és konkrét a politikai intézkedésekre van szükségünk. Például az áldozatok támogatására is gondolok, az erőszak áldozatainak támogatására. Ezekre a kérdésekre ön kitért, és egy további dologról is szót ejtett, amelyen szintén foglalkoztunk itt a szakbizottságban. Nagyon fontos statisztikai adatokkal rendelkezni, amelyek homogén jellegűen annak érdekében, hogy az adatok jobban összehasonlíthatóak legyenek illetve annak érdekében, hogy legyenek olyan eszközeink, amelyekkel be tudunk avatkozni a folyamatba. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban tovább vigyük ezt a folyamatot, vállaljuk a politikai felelősséget, és az európai intézményeknek ezt vállalniuk kell. Köszönöm szépen előadását. Meg szeretném kérdezni, hogy vannak-e kérdések? Szeretnének-e kérdéseket intézni Levent úrhoz? Van még némi időnk. Parancsoljon! se presentan y se... Kérem, röviden mutatkozzon be. És fogja rövidre kérdését. Buenas tardes. Eh. Köszönöm szépen. Antonio Szintrának hívnak. Az esélyegyenlőség témájában vagyok tanácsadó. Meg szeretném kérdezni, mi a helyzet a kritériumok ellenőrzésével, átvizsgálásával, hogyha koherensebb stratégiát szeretnénk kidolgozni, mely mutatókra van szükség, illetve milyen kritériumokat nem szabad kihagyni egy ilyen stratégiából. Tudom, hogy a mutatók nagyon fontosak, meg szeretném kérdezni azt, hogy milyen típusú kritériumokra van szükség egy ilyen átfogó jellegű stratégiához. Köszönöm szépen. I'm, I'm not sure within <clears throat> Nem tudom, hogy egy egységes stratégia keretén belül lehet-e mutatókat kidolgozni. Ahogyha magas szintű mutatókat dolgozunk ki, ez nem éri el mindig a célt. Ez az egyik legegyszerűbb cél, illetve mutató a nők száma, azon nők száma, száma akik arról számolnak be, hogy erőszak áldozatai voltak. Ez önmagában véve nehéz, hiszen dönteni kell ilyenkor, hogy a bejelentett bűncselekményekre összpontosítunk-e, különböző típusú bűncselekményekre. Csak azért, mert ezek nehéz kérdések, nem jelenti azt, hogy ne kéne velük foglalkoznunk. Tehát a népszámlálási adatok egy kiinduló pont, és hogyha öt évente készül ilyen népszámlálás, és két-három kulcsfontosságú mutatóra összpontosítunk, vagy kulcsfontosságú kérdése, akkor ezek önmagában véve is célok. Tehát nagyon fontos meg kell állapodni egyetlen célban, és meg kell vizsgálni azt, hogy a dolgok hogyan változnak az idővel. Ez egyelőre nem igaz. Nem lehet látni azt, hogy a politikák sikeresek-e, vagy sem hiszen nem tudjuk azt, hogy mi a kiinduló pont. Tehát nem tudjuk magunkat viszonyítani sem, semmihez. Az erőszak szintje ennek egy részét képezi, illetve van egy másik rész is, ez pedig az, hogy a nők mennyire számolnak erről be. Itt megjelennek a bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikák. Ezután meg kell vizsgálni a különböző aspektusokat, például a megelőzési intézkedéseknél, a válaszokat, és itt már vannak rögzített statisztikák, például az Európa Tanácsban, ami a támogatást, segítségnyújtást illeti. Itt már léteznek kitűzött célok, rögzített célok, például arról, hogy minden egyes tagországban hány segítőközpontot kell kialakítani. Tehát egy konkrét célt kell rögzíteni minden egyes stratégiánál. A megközelítés pedig viszonylag jól rögzített például az isztambuli konvencióban. Muy bien, pues eh, reiterar el agradecimiento. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani önnek, Levent úr. Köszönjük szépen az előadását. Azt gondolom, hogy mindaz, amit öntől hallottunk, nagyon fontos a vitáink szempontjából az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon fontos mindez a szakbizottságunk számára, és remélem azt is, hogy az együttműködésünket folytatni tudjuk, és ezzel hozzájárulunk a megnevezett célhoz. Remélem, hogy a közeljövőben tudjuk megszüntetni az erőszakot, annak érdekében, hogy igazságosabb társadalmunk legyen, ahol a nőknek és a férfiaknak ugyanolyan esélyeik és jogaik vannak. Köszönöm szépen! Az utolsó napi rendi követ, pont következik a workshopon belül. Eh, último punto donde queremos también eh, hacer eh, un traslado de lo que son eh, las políticas de igualdad de género en el ámbito de la política internacional. Az esélyegyenlőségről fogunk hallani a nemzetközi politikában, a fejlesztési együttműködésben. Ezek alapvető kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell és ezek a témák napirenden szerepelnek. Jelentések készülnek, például a Pekingi platform eredményeiről, ennek értékeléséről, a millenáris fejlesztési célok megvalósulásáról, esélyegyenlőségi szempontból, illetve arról, hogy az Európai Unió hogyan járult hozzá ezekhez a célokhoz a fejlesztési együttműködés keretében, illetve az Európai Unió az unión kívül hogyan tudja az esélyegyenlőségű szempontot erősíteni. Most pedig eh, Péter de Büszkernek szeretném megadnom a szót. Ő az Antwerpeni Egyetem oktatója itt Belgiumban, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a szakbizottságban és köszönöm, hogy bevezeti ezt a témát. Hiszen ezek a témák nagyon fontosak, nagyon fontos ez a szakbizottsági munka szempontjából fontos megismernünk ezeket az információkat, és amennyi időnk még marad, ezt fel fogjuk használni a vitához, parancsoljon öné a szó. Uh, thank you. I, uh, I will skip my uh, SWOT analysis for... Köszönöm szépen most nem a részletes elemzésbe mennék bele, hanem azonnal az ajánlásokra szeretnék összpontosítani, amelyek az elemzésünkből ki folyóan megszülettek, hiszen szerintem önök számára ez a legrelevánsabb. A 2015 utáni nemek közötti egyenlőségi keret esetében külügyekben és fejlesztési együttműködésben. Az a legfontosabb szerintem, hogy az EU külügyi fellépésének minden területén megjelenjen a kérdéskör. Az új európai stratégia a nők és férfiak egyenlősége között 2016 és 2020 között. Ennek a programnak az esetében nagyon fontos, hogy az összes külpolitikával foglalkozó főigazgatóság, a DEFCO, EFCO, bővítési, kereskedelmi, illetve a külügyi szolgálat explicit kinyilvánítsák azt, hogy ambíciózus céljaik vannak, és vállalják a felelősséget ezekért. A jelenlegi stratégiában azt látjuk, hogy például a kereskedelmi főigazgatóság teljes mértékben hiányzik, a bővítési főigazgatóság az ott van ugyan, de ha őszinték kell, hogy legyünk, akkor nem túl ambíciózusak a céljaik. Itt vannak konkrétan. Például az egyik céljuk az, hogy a kopenhágai kritériumokat nyomon kövessék és támogassák. Hát ez elég korlátozott, és ráadásul elég általános is. Nem könnyű nyomon követni, hiszen évről évre néhány véletlenszerű példát ad valaki, és akkor ebből már is gyönyörű jelentés születik, de nincs szisztematikus érvényesítése a nemek közötti egyenlőségnek. Tehát a nők és férfiak egyenlőségének az előmozdítása szempontjából az a fontos, hogy mindenki részt vegyen ebben a munkában. A kormányzati szempontból pedig úgy gondolom, hogy szintén érdemes kiemelni, hogy az összes külügyi szolgálata foglalkozó szervezetnek legyen belső cselekvési terve arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet szerűen a konkrét saját politikai területüket eh, átítatni a nemek közötti egyenlőséggel. Különösen a trade, a a bővítés és főigazgatóságra és a külügyi szolgálatra gondolok, amikor úgy szólok, hogy egy ilyen belső cselekvési tervet ide lenne kialakítani. Aztán a már kialakult bevált gyakorlatok az ECO és afco ban azok átvehetők. A külügyi szolgálat az elmúlt években már több kezdeményezéssel élt a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében, de úgy gondolom, hogy továbbra is javukra válhatna egy olyan általános terv, amely mindezt rendszerbe foglalja, és biztosítja azt, hogy semmi nem marad ki. Úgy is gondolom, hogy a különböző főigazgatóságok tanulhatnának egymás bevált gyakorlataiból. Például az OECD gender marker használata, vagy az ECO Gender Age markerének a használata kiterjeszthető lenne mondjuk a, a más főigazgatóságok számára is, például a bővítési számára. És az előcsatlakozási eszközben az IPA esetén mondjuk be lehetne vetni, vagy a kereskedelmi politikában is alkalmazni lehetne. Emellett a Gender Focal Persons Network alkalmazása, amit egyébként a DEFCO már elkezdett, érdekes lehetne a bővítési politika számára is, hogy egy erősebb és szisztematikusabb szakpolitikát tudjanak kialakítani. Másodszorban úgy gondolom, hogy az EU genderpolitikája, különösen a küls, külpolitika és fejlesztési politika szempontjából elmélyíthető és kiterjeszthető lenne. Tudom, hogy már nagyon sok jelentés születik most is. Ez lendületet és tudatosságot indít be, de meg kell szabadulnunk a narratív jelentési stílustól, amit jelenleg használnak. Ez a leíró stílus nem teszi lehetővé ugyan, ugyanis azt, hogy a, a haladást mérjük, hanem egyedi eseményeket, egyedi fellépéseket írnak le. Úgyhogy ezt a típusú jelentés tételt a 2015 utáni időszakban egy eredményorientáltabb, szisztematikusabb, mérhető, érzékelhető eredményeket mérő jelentési rendszerre kéne helyettesíteni. Persze egyébként a korábbi keretidőszaknak pont az volt az előnye, hogy a milleniumi fejlesztési céloknak nagyon is kézzelfoghatóak voltak a célkitűzései. De még így sem sikerült eléggé erős átalakító hatást elérniük. Ezért gondolom azt, hogy az EU-nak nagyon fontos lenne, hogy a nő gazdasági öm, helyzetbe hozatala és a döntéshozatali, gazdasági döntéshozatali folyamatban van részvételének elősegítése részletes mutatókhoz kell, hogy legyen kötve, amely a nők részvételét és a nők mondjuk tőkéhez való hozzáférését, tisztességes munkához való hozzáférését kézzelfoghatóan mérik. Továbbá a gender mainstreaming az nem egy költségmentes vagy alacsony költségű stratégia. Tehát ez azt is jelenti, hogy az erőforrásokat növegel, növelni kell, hogyha nemek közötti egyenlőséget érvényesíteni akarjuk konkrét projektekben, hogyha több hatalmat akarunk a nők kezébe adni, és hogyha a nők szervezetének az erőforrásait növelni akarjuk. Még ennél is fontosabb az, hogy ezeket az erőforrásokat szisztematikusan nyomon kell követni. Nagyon sokszor, már többször az elmúlt években próbáltam lenyomozni azt, hogy mennyi pénzt költenek a gender mainstreamingre, a konkrét projektekre, a női szervezetek mennyi pénzt kapnak, és mindig nagyon nehéznek, sőt, lehetetlen feladatnak bizonyult ez. Az a benyomásom alakult ki, hogy az adatok egyszerűs, egyszerűen hiányoznak. És szerintem ezeket az adatokat a főigazgatóságok éves jelentésébe be kéne venni különösen a DEFCO éves jelentésében kellene, hogy a fejlesztéssel kapcsolatosan ilyen adatok is szerepeljenek, hogy az évről évre való összehasonlítás lehetővé váljon. Az általános cselekvési tervben egyébként volt egy ilyen ajánlás, de az elmúlt jelentésekben még nem került rá sor, és szerintem a Nőjogi Szakbizottságnak érdemes lenne erre odafigyelnie. még egy javaslat e tekintetben. Az Európai Unió nemzetközi fórum, amely költségvetési támogatás eszközével is él. Nagyon fontos lenne, hogy általános célkitűzéseket is tartalmazzanak a költségvetési támogatáshoz nyújtandó elvárások, az ehhez kapcsolódó elvárások tartalmazzanak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó elvárásokat, és ezeket konkrét mutatók mentén mérjék is. Különböző EU delegációkat megvizsgáltunk, és a 90%-ban azt láttuk, hogy a nemi alapú célkitűzések vagy projektek az általános költségvetési támogatási programokban szóba sem kerültek amikor költségvetési ö, támogatásról van szó, akkor gyakorlatilag azt ö, kifogásnak használják, hogy szót sem ejtsenek a nők és férfiak egyenlőségéről, hiszen azt mondják, hogy ó, hát én nem egyes projekteket támogatok, hanem a költségvetésbe döntöm bele ezt a pénzt. De kell, hogy legyenek mutatóink, hiszen csak néhány mutatónk lehet egyébként, és nagyon pazarló lenne, hogyha a nemi alapon lebontott adatokat nem használnánk. Nagyon fontos az, hogy azok az emberek, akik a terepen dolgoznak, hogyan végezzék el ezt a munkát. Például egy defco tréningen részt vettem a költségvetési támogatásról, és azt tapasztaltam, hogy ha nincsen ösztönző arra, hogy a tréningen részt vegyenek az érdekelt felek, akkor valóban nem fog semmi történni. Vannak nagyon kiváló bevált gyakorlatok, ezt érdemes megemlíteni. Például az UNIFEM tanulmány, amely a segélyezés hatékonyságát és a gender alapú költségvetés tervezést megpróbálja összefogni, és ezáltal leírni azt, hogy a nők és férfiak egyenlőségét hogyan lehet gyakorlatban támogathatóvá tenni. De sajnálatos módon ezek elszigetelt egyedi esetek, amelyek nem táplálódnak be a szélesebben vett EU-s együttműködési programokba. Ezen túlmenően több politikai vezetésre, illetve a vezetők elszámoltathatóságára van szükség. A nemekkel kapcsolatos szakértelem a munkaköri leírásokba is be kell, hogy kerüljön, illetve az európai székhelyeken és delegációkban is előírás kell, hogy legyen, hogy ilyen szakértelmel rendelkező emberek kerüljenek különböző pozíciókba. Érdemes lenne a 2015 utáni stratégiákhoz kötelező jelleggel ilyen célokat kapcsolni. Valamint érdemes azt is nyomon követni, hogy kötelező jellegű gender tanulmányokat vagy gender tréninget kelljen tartani. Amikor megvalósulnak ezek, akkor azt tapasztaltuk, hogy óriási előrelépés történik például az alkalmazottak motivációs szintjében, illetve sokkal inkább tapasztaljuk azt, hogy a szakpolitikák gender mainstreaming elvei alapján alapul, alakulnak. A harmadik országokkal folytatott politikai párbeszédek, az emberi jogokról, fejlesztésről, csatlakozásról, kereskedelemről. Ezek mind olyan tárgyalások, amelyekben elő kéne hozakodni a nemi kérdésekkel. De azt látom, hogy általában erre nem kerül sor. Például az emberi jogokról folytatott tárgyalások esetében Afrika, Afrikával folytatott tárgyalásokban a nők ellen elkövetett erőszakos cselekedeteket például nem tekintik feltétlenül emberi jogi kérdésnek. Tehát a nők problémáit, a nők elnyomásának problémáit nem tekintik szigorúan emberi jogi kérdésnek, és ezért a tárgyalásokban nem kap megfelelő helyet. Ezért lenne fontos tréningeket tartani, amik felkészítik a munkatársainkat arra, hogy bizony ezekkel a témákkal is kell ilyen tárgyalások esetén fo- foglalkozni hogyan tudnak a dolgozók például a DEFCO és a külügyi szolgálat tréningeihez hozzáférni. Ha nincsenek ösztönzők, akkor nagyon nehéz a dolgunk, mert akkor nem sok ember fog elmenni ezekre a tréningekre. Szerintem kötelező kéne, hogy legyen legalább bizonyos alkalmazotti kategóriák számára. Például olyan emberekről gondolok, akik általános költségvetítési támogatással vagy politikai párbeszédekkel harmadik országok esetében foglalkoznak. Végül nem utolsó sorban a nemi alapú fókusz az azt is e, tenni, hogy legyenek olyan emberek, akiknek ez a fő feladata, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, és a magas szintű döntéshozatai pozícióban lévő tisztviselőket támogatják és tanácsokat adnak nekik. Különben azt látjuk, hogy jelen pillanatban azok az emberek, akik igazán értenek ehhez a témához, azok a hierarchia alján vannak, és gyakran elszivárognak egyáltalán az egész rendszerből, tehát az ő tudásuk és szakértelmük elvész. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk, hallottunk öntől, hiányosságokról, kérdésekről, olyasmikről, amik itt az Európai Parlament ezen szakbizottságában is a képviselők munkáját, a bizottság ellenőrzésével kapcsolatban, a főigazgatóságok munkájának, eh, munkájának ellenőrzésével kapcsolatban érdekesek lehetnek. Hiányosságokat említette hát és mi magunk is gyakran említettük, hogy nagyon fontos, hogy végre mielőbb aktívak legyünk, hogy a nemek egyenlőségre nagyobb szerepet kapjon. Nagyon érdekes volt, amit mondott, és most kérdéseket lehet feltenni, megjegyzéseket. Lunacek asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én eh, inkább a külügyi kapcsolatok eh, terén dolgozom, mint a női szakbizottságban, de azt hiszem mégis nagyon érdekes volt ez az előadás. Azt hiszem, hogy az a helyzet, amit eh, ma találunk, amiben ma vagyunk, óriási probléma. nem fogjuk elismer, elérni ezt a 40%-ot. A tagállamok nem tartják magukat ahhoz, amit az Európai Parlament és 2012-ben a, a Női Szakbizottság is követelt. Minden országtól azt követeltük, hogy egy nőt és egy férfit nevezenek az európai posztokra. Szóval ez a jelenlegi helyzet. Ez egy olyan helyzet, ami, ami tehát nem biztos, hogy el fogunk tudni változtatni. Egy dolog nagyon érdekes, amit de Böskal is mondott, mégpedig az, hogy a, azokban a jelentésekben Minden jelentésben az Európai Parlament, az Európai Bizottság, minden jelentésében van egy bekezdés a nők helyzetéről, az esélyegyenlőségről. De igaz az is, amit ön mond, hogy ez olyan, mint a mellékes lenne, hogyha nem elég. Nincs ellenőrzés, nem lehet, nincsenek összehasonlítások az évek során, egy év, két év, három év távlatában. Vannak dolgok, amiket szisztematikusan végeznek, de ezen a területen nem. Úgyhogy a külügyi szakbizottságban ezt a kérdést fel, fogok, fel fogom vetni. Ez nem kérdés volt, visz, eh, amit eddig elmondtam, viszont most következik a kérdésem. Ami talán, mm, vagy nem is annyira talán, nem csak a külügyekhez, hanem más kérdésekhez is tartozik. Stratégiákról beszélünk. Mielőtt képviselő lettem volna, nagyon sokat dolgoztam a nők elleni erőszak területén, és egy dolog mindig fontos volt, kitűnt, hogy nagyon sok, hogy több férfit kell ebbe a harcba bevonni, tehát a fehér szalag harcába például, vagy mozgalmába. Vannak olyan szervezetek, férfi szervezetek is, például őket is White Ribbonnek hívják. Ők vállalják, hogy, hogy elfogadják, hogy van nők elleni erőszak, és azt hiszem több ilyen férfira van szükség e harcban. Azok, akik más kollégákkal ha, szemben harcolnak, azok a férfiak, nos, na, komoly munkát végeznek. Azt hiszem, hogy ezeknél a dolgoknál nem lehet mindent törvény, csak törvényekkel elérni, hanem a társadalomnak kell változnia. Az UNIFEM jelentéssel kapcsolatban lenne kérdésem, hiszen két olyan országot is említett, ahol pozitív példák vannak. Peru volt, ha jól tudom, a másodikat nem hallottam. Van-e példa, ahol tényleges előrelépés van? Muchas gracias, señora Lunacek, eh, por informarme. Mm, eh. Lunacek asszony. Nos, ami a kérdését illeti, az Európai Bizottság összetétele, nos már az ülés elején megállapodtunk abban, hogy írunk Juncker úrnak, a bizottság elnökének, és követeljük hogy illetve jelezzük, hogy nem tudjuk elfogadni azt a bizottságot, amelyben nincsen arányban a férfi és női biztosok száma. Hét nőnek kellene lennie, ha a mi vetelésünket figyelembe vették volna. A mo- a hét, borzasztóan kevés a női biztosok száma, az előző időszakhoz képest visszalépés tapasztalható. Úgyhogy ez szakbizottság álláspontját, mint mondtam, tehát még egyszer megfogalmazik, megküldjük Juncker úrnak, és remélem, hogy a következő mm, hetekben, hónapokban ez majd némi változást fog előidézni. Mert ha mi az európai intézményekből ilyen Eh, intézmények ilyen rossz példát mutatunk, miközben egy esélyegyenlőséget követelünk a társadalomban, a, az, intézked, az intézményekben, ahol a nők eh, képviselete hiányos, nos hát akkor nekünk magunkkal is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Igenis, követeléssel kell tudnunk eh, fellépni a parlamentnek, egyértelműen meg kell mutatnia, hogy mit akar, Úgyhogy, de Büsker asszony, megadom ezzel a szót, hát hiszen öntől kérdezték, önnek tették fel a kérdést. Thank you uh, for your Köszönöm szépen a megjegyzéseket, a hozzászólásokat. Sajnos egyet kell, hogy értsek mindazzal, amit elmondtak, mindazzal, hogy még több férfit kell magunk mellé állítani. Teljesen mindegy, hogy egy vezetőségben férfi van vagy nő. Az intézkedéseket nem ez befolyásolja, de hogyha nagyon nagy a különbség, akkor már ez sokat számít. Persze mindez sokkal könnyebb kimondani, mint megvalósítani. Talán a képzés segíthet ebben, bár ez se jelenti azt, hogy mindenki mellénk áll, de legalább a tájékoztatást megkapják. Valóban több férfit kell bevonni ebbe a harcba, a nemek egyenlősége iránti harcba, különösen a külkapcsolatokban. Ez egy notóriusan, tehát visszatérően és súlyosan férfi domináns terület, bár némi változás az elmúlt években már tapasztalható volt de mégis mindez jelentősen befolyásolja azt hiszem az intézkedéseket is. A külügyi szolgálat már tett lépéseket, hogy legyen változás. Bár szükség van a férfiakra, az egyik oldalon úgy gondolom, hogy szükség van arra is, hogy példaként szolgáljanak magas pozíciókban dolgozó nők is. a bizottság és az UNIFEM 2008-as tanulmányával kapcsolatban pedig. Úgy gondolom, hogy ti, azt hiszem talán tíz ország hajtotta végre, ültette át a költségvetési támogatási kezdeményezéseket és a, a gender szenzitivitást megvan az oka annak, hogy miért pozitívak a támogatások. A költségvetési támogatás nem, nem csak csapda a, a nemek egyenlősége szempontjából, hanem egyben óriási lehetőség is. A költségvetési támogatással mélyebbre nyúlunk, végig gondoljuk a struktúrákat, a kormányokat, az államstruktúrákat, óriási lehetőség ez arra, hogy a, a tartalom sokkal érzékenyebb legyen gender mainstreaming szempontjából és Tartalom szempontjából tehát javulás érhető el egyrészt, másrészt pedig többen csatlakozhatnak. A probléma az az, hogy a bevált gyakorlatok azok elszigetelődnek, nem tudnak dominánsá válni az EU költségvetés támogatási politikájába széles körben. A költségvetési támogatás valóban jelentős, erős az elkötelezettség iránta, de azt látjuk, hogy most, minthogyha kevesebb gender tartalom lenne a végrehajtási útmutatókban, és ez aggodalomra ad okot. Azt hiszem, hogy ez fontos, itt ezt ki kell használjuk. Muy bien, pues... Eh, Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk az utolsó napi rendi pontot. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kollégák nevében is. Azt gondolom, hogy a hozzászólások nagyon fontosak a parlamenti szakbizottsági munka szempontjából, hiszen ez meghatározó az elkövetkezendő hónapokra nézve. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik részt vettek a workshopon, az előadóknak. Találkozunk a következő alkalommal. Köszönöm.